el azt, hogy hogyan képzelik el ezt önök. Két és fél évünk van arra, hogy csak és ezekkel a jelentésekkel foglalkozzunk, tehát ki kell használni. pedig eldöntjük azt, melyik frakció melyik jelentést fogja megkapni. Kérem, gondolkozzanak ezen el. A koordinátori ülés elején erről döntenünk kell, azért, hogy decemberben nehogy azt mondjuk, hogy inkább másképp járunk el. Köszönöm. Holnap reggel, amikor több kollega itt lesz, akkor mondok egy pár szót a LuxDíjról is, mert ez kezd beindulni, és van egy örömteli bejelenteni valóm is majd ennek kapcsán. Most akkor folytassuk a napi rendet, az Európai Örökség cím. Már azt hettük, hogy a magyar elnökség alatt er, ezt már elintéztük, szorag, szorgalmasak voltunk. Paliedeli asszony fantasztikusan kezelte ezt, azonban nagyon hosszú volt az eljárási út, nem sikerült mindent lezárnunk, a tanácsnak a jóváhagyását kellett adni, ez megtörtént, most pedig már a következő plenáris ülésen ugyancsak elintézhetjük, mert nagyon jól tárgyaltunk. Palia Deli asszony kitűnően tárgyalt a nevünkben, nagyon jó volt a, az egyeztető ülésünk, és kettő volt ebből, most, most meg is adom Palia Deli asszonynak a szót. Yes, you do. So I'll read my English text. Akkor felolvasnám az angol szöveget eredeti címváltoztatásról szóló javaslataimon kívül, egyébként sajnos itt nem értem el sikert, az árnyékelentéstevőket nem tudtam meggyőzni, a legtöbb módosításnak az volt a célja, hogy a bizottsági szöveget pontosítsák, és, illet, és az volt a céljuk, hogy garantálják ennek a ö, címnek a ö, sorsát. vagy a cím. Ez, le, ez volt, ezek voltak tehát a kérdéses pontok. Az árnyékjelentéstevők úgy, dönt, úgy tűnik, hogy sikeresen döntöttek erről, aztán ezt jóvá hagyta a bizottság is, illetve a a parlament is, és ezután következett a bizottság, illetve tanácsi tárgyalás. A tagállamok is, a tagállamok fogják ezt a tagállamok részvételével folyik majd ez, a, ez az eljárás, illetve a címet is ők kaphatják, harmadik országok nem. De megvizsgálják annak a lehetőségét a jövőben, hogy ki lehet-e terjeszteni földrajzilag ezt. Nem évente, hanem két évente kerül majd sor a, a cím odaítélésére, ahogy ezt a parlament is kérte. Így aztán el lehet az kerülni, hogy túl gyorsan nőjön a cím birtokosainak száma. Harmadik dolog. Vannak, ez elképzelhető, hogy egy-egy országban, tagállamban több ilyen helyszín van, de mindegyik helyszínnek lesz külön jellegzetessége, egy-egy témára fognak specifizálódni. Ezt a tanács javasolta, a bizottságunk elfogadta, és ez mindenképpen jót tesz a civil társadalomnak is, hiszen ők is részt vesznek majd abban, hogy világosát tegyék, hogy mi is, le, mi is legyen a szobaforgó téma. A, tanály, a tagállam fogja a jelentkezéseket kezdeményezni. Ez azért is jó, mert megkönnyíti a mi dolgunkat, tehát az unió dolgát, és lehetőség van arra is, hogy két tagállam együttesen jelentkezzen egy címre. Aztán kérdés az is, hogy, vagy kérdés volt az is, hogy mi történjen a cím birtokosaival, vajon el lehet-e venni ezt a címet. Nagyon komoly feltételeket szabott az eredeti szöveg. Mi a bizottság javaslat ezen részét szerettük volna törölni, és ebből nagyon komoly vita kerekedett, aztán kompromisszumos megoldás született az Európai Parlament és a Tanács között. Ennek eredménye az, hogy egyszerűbb és átláthatóbb a folyamat. A cím birtokosai, birtokosait az, az alapon fogják kiértékelni folyamatosan, olyan feltételrendszer alapján, amely feltételrendszernek meg kell felelni az újonnan pályázóknak. Rendkívül fontos jogszabályalkotási tevékenységről van tehát szó, vagy új jogszabályról van szó. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselő mindvégig részt vettek a parlamenti folyamatokban, és hozzájárultak annak sikeréshez. A belga, a magyar és a lengyel elnökségnek szeretnék köszönetet mondani, hiszen ők is sokat tettek ahhoz hozzá, hogy ilyen sikeres lett ez a folyamat. Végezetül Doris Páknak szeretnék köszönet mondani, hiszen ő is sokat tett azért, hogy megszülethessen ez az eredmény. Köszönöm. Anybody of the commission who wants to take the... A bizottság részéről kívánok bárki szólni? Tessék. Thank you and good afternoon. Köszönöm szépen. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak és Paliadeli asszonynak, amiért ilyen kitűnő volt az együttműködés. Az Európai Parlament véleményem szerint jó kompromisszumot talált a tanácssal, és most már azt várjuk, hogy formálisan is elfogadják ezt a lehető leghamarabb, és valóban életre kelljen ez a kitűnő kezdeményezés. Azt gondolom, hogy ennek a címnek hasonló értéke lesz, mint az Európai Kulturális Fővárosnak. Az előkészítő munka során az ősszel, illetve a következő évben lezajlanak az első kiválasztási munkálatok. Elnök, köszönöm szépen. marie a következik. Madame la Présidente, et vraiment un grand merci à... Köszönöm szépen, elnök asszony hatalmas köszönetet szeretnék mondani Peléder kolléganőnek, igazán harciasan állt ki a kérdések védelme mellett, úgyhogy nagyon gyorsan sikerült közös nevezőre jutnunk. Valóban lehetőség volt arra, hogy jól megértsük egymást, a céljaink teljesüljenek. Nagyon világos kritériumrendszer alapján fogalmazódott meg a örökség cím, és azt hiszem, hogy tényleg kifejezetten az mondható el, hogy a jó kommunikációra törekedtünk azért, hogy a tagállamok magukra ismerjenek az európai polgárság címe alatt, és valóban, amit európainak hívunk, azt kívánatosnak tartjuk, hogy valóságá váljon az Európai Örökség cím égisze alatt. Kiváló volt ez az együttműködés, kívánom azt, hogy ilyenfajta együttműködés valósuljon meg minden egyes ügyben. Elnök, köszönöm szépen, Réterez, Jean Kelly a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el azt, hogy általánosságban egyetértek azzal, ami eddig elhangzott. Magát a címet nem változtattuk meg, az elnevezést. Véleményem szerint az Európai Uniós nevet kellett volna használni, és lehet, hogy az euroszkepticistáknak, az euroszkepticisták ellen így lehetett volna e, hatékonyabban fellépni. Tehát, hogyha nem európai örökségcím lenne, nem Európai Uniós örökségcím, az integráció, az Európa Uniós integráció szempontjából is szimbolikus értéke van ezeknek a helyszíneknek, a cím birtokosainak. Aztán nagyon jónak tartom azt, hogy nem évente, hanem két évente kerül odaítélésre a cím és az is fontos, hogy fenntartsák a megfelelő nívót ezek a, ezek a ö, helyszínek. Örülök annak, hogy egy tagállamon belül több ö, helyszín és megkaphatja a címet, és mindegyiknek saját cí, ö, témája lesz. Jelenleg minden ország jelentkezett még ebbe a folyamatba, de a jövőben erre még lehetőség nyúlik erre. Lövenben egy ír kollégium nyílt, és ez nagyon nagyban hozzátesz ahhoz, hogy a helyvérek megismerjék az ír kultúrát. Úgyhogy ennek is örülök, köszönöm. Vielen Dank, John. Even if Köszönöm szépen, John, meg hogyha nem is említették meg. A cí- ez a cím, ez a címke, ez tartalmazza az, az e EU kifejezést. Siva, please. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerettem volna gratulálni a jelentéstevőnek, hiszen nagyon fontos ajánlásról van szó, és a mi elképzeléseinknek a oroszlán részét valóban sikerült eh, belevenni a dokumentumba, örülök ennek. Örülök annak, hogy itt tagállambeli két helyszínek is vannak, örülök annak, hogy vannak olyan helyszínek, amelyek közösek, két tagállam osztozik rajtuk, illetve hogy tematikus helyszínek is vannak, ez rendkívül jó. Örülök, hogy a tematika, tematikában történelmi, illetve integrációs témák is szerepelnek. Szeretném, hogyha a témák lefednék az összes ö, olyan területet, ami, ami fontos lehet, például a férfiak és nők egyenlőségét, stb. stb. És azt gondolom, hogy a jövőben is figyelembe kell kísérni azt, hogy a helyszínek fenntartsák a szükséges nívót. Hasznosnak tartalmanám azt is, hogyha a tagállamok kutatásokat folytatnának aznak érdekében, hogy megalapítsák, mely helyszínek lennének alkalmasak a cím odaítélésére. Az egyetemeket, a különböző kulturális központokat is be kell vonni ebbe a munkába. Köszönöm szépen. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Arra lennék kíváncsi, hogy ebben az örökség címben hány állam érintett már most? Valaki tudna válaszolni erre? Also das Kulturerbe Siegel. A kulturális örökség címkét most találták ki, azonban ezt követi a korábban már meglevőket, és ebben néhányan már részt vettek, sokan nem, mert nem volt túlságosan struktúrált ez a dolog. Lehet, hogy a bizottság tudna valamit erről mondani, mert én nem tudok. A bizottságot kérem. Köszönöm. Ha jól emlékszem, a kormányközi időszakban, a kezdeményezésben 64 szerepelt. To be applied at the first period. Most van egy kezdeti 7 éves időszak, amikor is kizárólag a tagállamok vesznek ebben részt. Utána elgondolkozunk azon, hogy harmadik országokra számára is nyitott-e ez a cím. Tehát pályázni lehet. Ha jól gondolom, harmadik országnak is akkor. Elnök, bizottság, hány országgal van itt most szó? Ahogy említette az imént, a kormányközi eljárásban jelenleg 17 ország vesz részt, 64 helyszínről beszélhetünk ezen eh, terv vagy eljárás alapján. Önök is említették, hogy új elbírálásra lesz szükség, hiszen most új rendszerről van szó. Elnök, egyéb kérdések ebben a témában úgy látom nincs. Ötödik napirendi pont következik. Uh, entrusting the Office for Harmonization into Internal Market belső piaci harmonizációs hivatal, védjegyek és formatervezési minták, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmével kapcsolatos egyes feladatokkal való megbízása. Ferháján asszony. Kollégum, kollég. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Unió gazdasági jólétje a fenntartató fejlődésre, a kulturális sokszínűségre, az innovációra helyezi a hangsúlyt. Ez nagyon fontos, és ezért a szellemi tulajdonjog védelme nagyon fontos minden gazdaság, pedig a kulturális szektorban. Az elmúlt évben azt láthattuk, egyre többször sértik meg a szellemi tulajdonjoghoz főző jogokat. Ezért főként a digitális fejlődéssel növekedett meg a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése, és ez káros a kulturális kreatív szektor, illetve a gazdasági szektor számára is. A tagállamok együttműködése érdekében ezen a területen az Európai Bizottság létrehozott egy Európai Megfigyelő Központot, amely a EJ Market, tehát a piaci főigazgatóság égisze alatt működik, ugyanakkor a megfigyelő központ nagy kihívás előtt áll, azért, mert nincs meg a szükséges infrastruktúra. Ezért az Európai Bizottság azt javasolta, és üdvözlöm ezt a javaslatot, hogy a megfigyelő központot hatékonyabbá tegye, és ezért ez lenne, ezért ezt áthelyezik a belső piaci harmonizációs hivatalhoz. Ezzel költségeket is lehet megtakarítani. Ezen egyesülés által 40 ezer euró megtakarítást lehetne elérni az EU költségvetésében, mivel a megfigyelő központ költségét a belső piaci harmonizációs hivatal költségvetéséből fedeznék. Én úgy vélem, hogy a kulturális dimenziója a szellemi tulajdonnak és az ebből fakadó eh, tevékenységei a megfigyelőközpontnak az nem igazán jut kifejeződésre a bizottság javaslatában, és ezért öt súlypontot határoztam meg a javaslatomban. Először is a jelenlegi szellemi tulajdonjogi megsértések növekedése tekintetében a megfigyelő központnak koncentrálnia kell a kalózkodás, illetve az engedélytelen másolás kérdéseivel is foglalkoznia kell. Évente legalább egyszer kell erről jelentést adni, illetve kell egy ülést tartani. A megfigyelő helynek megfelelő számú szakértőt kell meghívni a kulturális, illetve a kreatív iparágból, nem csak a gazdaságát, az iparképviselőit kell ide meghívni. Minden részvevő számára fontos lenne az, hogy online módon is lehető legyen a munka, ahol információkat lehetne cserélni, információkat lehetne lehívni költségmentesen, és így számos jogalkotási, illetve nem jogalkotási lehetőséget is meg lehetne vizsgálni, amik a szellemi tulajdonjog megsértéséhez kapcsolódnak. Ezen kívül a megfigyelő központnak a tevékenysége során nem csak a szervezett bűnözések foglalkoznia. Itt sokkal eh, jobb lenne, hogyha megfelelő lenne az működés a rendőri szervekkel és Nem hiszem, hogy eh, itt a harmonizációs hivatal feladatait ezen a téren eh, ki kellene szélesíteni, hiszen bár tudjuk, hogy azt, hogy a hamisított termékek, a másolt termékek nagyon gyakran a szervezet bűnözésen keresztül kerülnek fogalomba, de úgy gondolom, hogy ezzel a feladattal a megfelelő központnak, illetve a harmonizációs hivatalnak nem feltétlenül kell foglalkoznia. Kedves kollégák, örülök, hogy ma erről vitázhatunk, mert szerintem megadtam a legfontosabb pontokat, és remélem, hogy ezen pontok alapján önök is el tudják mondani a véleményüket, amiket meg be tudok venni a jelentésbe. Köszönöm. Sabine. Now I give the floor to Frau Hirsch. Köszönöm szépen, most Hirsch asszony következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, zuerst möchte ich mich bei der Berichterstatterin bedanken. Vielen Dank. Szeretném megköszönni a munkáját. Úgy gondolom, hogy az, hogyha a hivatal keretén belül fog működni, ez a megfigyelő központ az jó, hiszen ezzel lehet csökkenteni a költséget és a bürokráciát is, azonban e, itt valóban lehet kapacitásokat is e, növelni, ezt még jobban ki kell használni, annak érdekében, hogy a szellemi tulajdonhoz kötődő jogok megsértését le lehessen küzdeni. Ez nagyon fontos a mi területünk számára, illetve a gazdaság számára is. Konkrét kérdést szerettem volna feltenni a módosítókra vonatkozólag. Néhány már beérkezett. A hetes módosító indítványnál, mikor használják a hamisítás, illetve kalóz kópiák kifejezést. Ezek olyan kifejezések, amelyek bizonyos tényekre vonatkoznak el, mi alapján választották ki ezeket a kifejezéseket, hiszen itt korábban a bizottság a márka, illetve termék hamisítást elmítette meg. Tehát miért ezt választottak, mert ezt a két másik kifejezést? Ez lenne az első kérdésem. A tízes módosításban, amely kiegészíti azt a azt, azzal egészítik, hogy információk gyűjtése. Itt arra gondolnánk, hogy egyfajta adathalmaz jön létre a kutatás céljából, vagy inkább ez rendszer szintű adatgyűjtést jelentene, mert akkor itt gondok lennének az adatvédelemmel. Tehát a kérdésem az az, hogy mit, mire is gondol itt pontosan. Aztán a 11-es módosító, amely egy online platformot kíván hozzá kialakítani. Szerintem ez jó lenne, hiszen ezzel informálni lehetne az embereket. Ugyanakkor megvan a veszély is arra, hogyha ez túlságosan részletes lesz, akkor azok számára is információval szolgál ez, akik termékhamisítással, kalózkodással foglalkoznak. Tehát a kérdés az, hogy hogyan lehetne informálni, másrészt viszont hogyan lehetne megakadályozni, hogy ezt kihasználják nem megfelelő célokra. Tehát a kérdésem az az lenne, hogy hogyan fog kinézni az online platform. Egyébként nagyon jónak tartom ezt a jelentést, nagyon jó az, hogy a kreatív szektort is bevonják ebbe. Szerintem a kulturális szakbizottság számára nagyon fontos az, hogy ezt hangsúlyozzuk. Köszönöm. uh, Ikucset. Maria. Pária Ikucset Gracias. Köszönöm szépen. Nem is tudom. Engem aggaszt az, hogy a megfigyelők központ ilyen sorsa jutott, és a, belső piaci harmonizációs hivatalral hozzuk összefüggésbe. A többi viszont elfogadható. Azért aggaszt ez a dolog, mert kicsi, kisé felhigultak erőfeszítéseink, nem jelenik meg a kulturális szektor megfelelően kidomborítva. Ugye a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról van szó, megoldásokat próbálunk találni annak érdekében, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat tiszteletben tartsák, ugyanakkor a kultúrához való hozzáférés könnyebb legyen. Úgy vélem, hogy a kulturális szektort itt egy kalap alá veszük a gazdasági szektorral és bármilyen más szektorral, pedig ezt nem szabadna így tennünk. Véleményem szerint a kulturális, a kultúra sajátságait nem veszük figyelembe, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok egyrésztől tiszteletben tartása, illetve a kultúrához való ez, ehhez, ennek a lehetősége nem szerepel itt megfelelő célra. Tudom, hogy a, a bizottság javaslatát még lehet módosítani, de, de szeretném, hogyha ezt nyugodtabban megvizsgálnánk, mert én egy kicsit, engem egy kicsit aggaszt ez a helyzet. Köszönöm. Kamala Évát asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Köszönöm Ferhelyen asszonynak és ezt a jelentéstervezetet. Szeretnék egy alapvető dolgot elmondani, és úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nem igazán jó, hiszen itt nem lehet megvédeni, nincs meg az egyensúly a szerzői jogok, illetve az alapvető jogok védelme között, illetve az alapvető jogok korlátozása között. A hetes módosítóra szeretnék itt kitérni. Itt a nyolcas módosító is ide tartozik, hiszen itt arról az utolsó szakaszról van szó, amit a bizottság is javasolt. Én nem szeretem ezt a visszakövető rendszert. Ismerjük a francia helyzetet ismerjük, a Nagy-Britániában zajló vitát, a német helyzetet, illetve amikor a szolgáltatók kezeskedéséről van szó, mire lehet kötelezni a szolgáltatókat, hogyan lehet követniük azt, hogy a felhasználóik mit tesznek az interneten, és hogyha ezen a területen mozgunk, akkor mindig a nagyon képlékeny talajon, talajon mozgunk tehát itt az alapvető jogokról van szó, az információhoz való jogról, és az alapvető jogok közé tartozik például a postai titok is, ugyancsak ez a terület. Tehát itt elég nagy nehézségeim vannak, akkor, amikor a két jog közötti egyensúlyt szeretném látni, tehát egyrésztről a szerzői jog, másrésztről pedig az alapvető jogok kapcsán. Tehát egyfajta mm, megfigyelő infrastruktúrát akarunk eh, kialakítani a szerzői jogok megvédése miatt, és ennek az lesz az eredmény, hogy állandóan megfigyelnek. Tehát nem hiszem, hogy jó ez a, az eszköz, el kell azon gondolkodni, hogy eh, hogyan lehet megkülönböztetni a, a file sharing, tehát a, a eh, file megosztás között, illetve a között, hogyha valaki tömegesen készíti a kalózmásolatokat, amiket majd továbbad, és ebből pénzt szerez. Tehát az, hogyha letöltök egy filmet, azért, hogy odaadjam egy barátomnak, az nem hiszem, hogy ugyanaz, mint a kalóz másolatok készítése. Tehát pontosan ezt az alapvető joghoz kötődő problémát mindenképpen meg kellene oldani. Hát mondja az elnök, amit elloptak, azt elloptak most, hogy, hogy ha valaki egy haribót lop, vagy valaki letölt egy filmet, képviselő asszony, tehát itt csak egy, itt arról van szó, hogy csak feltelezzük azt, hogy lopás történt. Also ich will... Truppe asszony, néhány alapvető pontot szeretnék mondani, az előttem szóló is elmondott. Az a helyzet, hogy az elmúlt években azt látjuk, hogy illegális platformok jönnek létre, olyan platformok, amelyek a harmadik felek tartalmaival kereskednek, és nem fizetnek megfelelően a szerzőknek, vagy egyáltalán nem fizetnek. Egy konkrét példa Németországból a Kinoteu, egy illegális szolgáltató, amely mindenfajta filmeket, amit le lehet tölteni, sőt, még ezek fizetnek is bizonyos felhasználók, viszont ez egy illegális üzleti modell, mert azok, akik a filmeket készítették, azokat semmit nem kapnak tőle. Tehát illegális és kereskedelmi felhasználásról van szó, ez tilos. Ez véleményem szerint nem helyes, hasonló az az eset a Pirate Bay-hez, ami is is volt. Következő kérdés ez egy teljesen kényes kérdés. A fiatalok körében, nem csak a fiataloknál, dass man Sachen, die man vorher gekauft hat, tehát előfordul az a fiataloknál, hogy amit az ember megvett, azt megpróbálják megosztani a többiekkel. Én is ezt tettem korábban, de akkor még nem volt internet, megvettük a lemezt, lemásoltuk, és ezt kicseréltük a barátainkkal. Tehát a szerzői jogok értelmében ezt bizonyos számú baráttal ezt meg lehet tenni. Azonban a digitális időszakban ez megváltozott. Egy dolog nem lehetséges. Nem lehet az, hogy valamit több millió emberrel kicserélek. Ennek már vannak kihatásai kereskedelmi szempontból is, mert így akik a, kész, a készítők nem kapnak semmilyen fajta bevételt akár. Úgy gondolom, úgy gondolom hogy a digitális időszakkal a kulturális joghoz való hozzájutás is megvalósult. Tehát felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehetne megfelelő definíciót, illetve körülírást találni a nem kereskedelmi célú cserehelyek, illetve a kereskedelmi célú illegális cserehelyek között. Ha már kereskedelmi célú a csere, akkor ott legalább megfelelő pénzt kellene erről, erre fizetni, és arra kellene törekedni, hogy több legális tartalom jelenjen meg az interneten, Például Svédországban is ez történt, a Pirate Bay után sokkal ö, többen megpróbálták legálisan megszerezni ezeket a tartalmakat. Einerseits, weil die Urheberrechte ernst A Hadopi vita. Nem igazán értek egyet ezzel a törvényel. Nem lehet az, hogy az egyik alapvető jogot a másik ellen kiátszuk, fordítva azonban az sem lehetséges, hogy csak az információs szabadságot tartjuk szem előtt, viszont a szerzői jogot nem. A digitális világban tehát megfelelő egyensúlyt kell találni ahhoz, hogy egyik alapelv sem üsse ki a másikat. Szerintem ez a legfontosabb egy jogállamban. Ezért úgy vélem, hogy az illegális, illetve a kereskedelmi fájl megosztást el kell választani a nem kereskedelmi célú fájl megosztástól, és persze akkor felmerül a kérdés, hogy milyen egy magán rendszer, és ezzel kapcsolatban meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit szeretnénk a digitális belső piac kapcsán. A teljes vita kapcsán fontos az, hogy ha csak a korlátozásra koncentrálunk, akkor nem igazán fogjuk rávenni a felhasználókat arra, hogy másképp gondolkodjanak, erre is gondolni kell a vita során, és utolsó pontként a hetes módosítással nekem is gondom van, mert nagyon egyoldalú, és az a benyomásom, hogy itt a Hadopi törvényre gondolnak. Ezt sem tartom igazából kitűnő megoldásnak, és Ferhelyen asszonynak feltenném a kérdést, hogy pontosan mire is gondolt itt. Tehát az, hogy legyen egy egyértelmű definíció, hogy mi a magán, és mi nem magán felhasználás, mi a kereskedelmi felhasználás, ez a legfontosabb a vita során. Egyrésztről tehát legalizálni kell, másrésztről viszont mégsem jó a legalizá- az, a, azért is kell a legalizáció, hogy a művészek ne, ves, ne veszítsenek el bevételeket. Elnök, asszony, Villen asszony, először is szeretnék egy alapvető kérdést elmondani a vita során. Itt nem csak arról van szó, hogy a copyrightot szeretnénk újra szabályozni, itt arról van szó, hogy hogy a már meglévő megfigyelő központot, amelynek megvannak a saját feladatai, átvisszük egy hivatal alá, arról, nem arról beszélünk, hogy mi történik a copyright-tal, talán majd később erre sor kerül, és akkor lehet, hogy majd a copyrightra vonatkozó szabályokat is módosítani kell, hogy erre szükség van. Ami, mire is hetes módosítás kapcsán, és itt nem a német szövegről van szó, de úgy, úgy tűnik, hogy a németek háborodnak fel ezen. az angol szövegben, én az angol szöveget vettem alapul, és az időbeli nyomás kérdése a hűri szakbizottság miatt dolgoztunk angolul, hiszen ott is angolul dolgoztak ezzel a szöveggel. És, és semmi esetre sem kalúz másolatokról szerettem volna itt beszélni. Az volt, hogy nem megengedett másolatok. Ez más, mint a kalóz másolat. Én, én készíthetek egy magán példányt is, tehát itt arról van szó, hogy nem engedélyezett kereskedelmi példányok. Tehát arról van szó, hogy unautorisierte Kopien in einer anderen Art. Unauthorized copies, ez állt az angol szövegben. Ez a, nem a magán példányokról volt szó ebben az esetben. Megpróbáltam a megfelelő cikkekben a kulturális és kreatív terület szereplője is gondolni, mert attól tartok, hogy ezen a területen túlságosan is koncentrálunk az iparágra, tehát főként a termék hamisítással foglalkozunk, és nem foglalkozunk a szellemi tartalmak hamisításával. Megpróbáltam a jelentésbe belevonni azt, hogy a megfigyelőközpont ülésein a kreatív, illetve a kulturális bizottság tagja is legyenek eh, jelen. Szerettem volna ezzel biztosítani, hogy eh, a kulturális szektor speciális igényeit is így jobban figyelembe vegyék a megfigyelőközpont munkájában. Az a helyzet, hogy eh, figyelnünk kell arra, hogy a megfigyelőközpont központ foglalkozzon a copyright ezzel, ezen kérdésével is, és ne csak a termék hamisítással foglalkozzon. És ne csak a nem kereskedelmi felhasználással foglalkozzon, hanem szóval a személyes jogairól is a kulturális szakembereknek. Kamer Évelt azt ismételtem. Rövid leszek. Nagyon fontos az, hogy eh, itt eh, valóban a megfigyelőközpontról szól ez a jelentés, és ezt nem kell kér, megkérdőjeleznünk. Eh, a kérdésem az az, hogy ezzel az irány elve nem lehet, hogy megtesszük a második lépés az első lépés előtt. Tehát alapvető kérdéseket, amire azt mondta az elnök azt, hogy ezt lehetetlen megoldani. Tehát lehet, hogy tényleg lehetetlen ez, hiszen nagyon nehéz ezt a két pólust összeegyeztetni, tehát nem lehetne-e az, hogy azt a kérdést, hogy hogyan lehetne a privát másolatokat eh, a analóg területről a digitális területre eh, átvinni, és akkor talán nem sérülnének a különböző alapjogok. Tehát ezeket a kérdéseket talán meg kellene pontosan vizsgálnunk, és utána lehetne azzal foglalkozni, hogy a megfigyelő központnak milyen feladatai lehetnek. Elnök, hát ebben igazad van, a bizottság talán tud erre egy jó kis választ adni, mint mindig. Belsemen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, én vagyok. Először is üdvözöljük ezt a jelentést. Örülünk, hogy ilyen nagy érdeklődésre tart számot itt a szakbizottságban. A megfigyelő központtal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a kulturális szektort ez lefette eddig, és örülünk bármilyen olyan módosításnak, amely arról szól, hogy pontosítsa ezt a szerepet. Most, ha az Ohimnak adjuk ezt a feladatot, és erre utalt már a, a jelentéstevő is, annak az az egyik értelme, hogy hogy költségvetési szempontból ez előnyösebb, másrészt pedig nem irányítjuk el az emberi erőforrásokat máshonnan. Jobb információra van tehát szükségünk, ez a cél. Nem jogszabályokat alkotni, nem javaslatokat próbálunk tenni, hanem egész egyszerűen jobb információra van szükségünk, jobb minőségi információra. értem én, hogy miért fontos önöknek, hogy van-e nyomonkövetés, vagy nincs, de szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy az egésznek van-e értelme, hasznos-e. Nem előítéletekkel akarok itt élni, hogy ezre szükség van-e egyáltalán, vagy sem, bár, különböző területeken. Aztán a másik dolog, hogy ki szerepelj, ki legyen tagja ennek a megfigyelő központnak. A megfigyelő központnak bizonyos dinamikája van, nem véglegesek a tagságok, és azzal kapcsolatban, hogy mennyire magán, mennyire lesz jelen a magánszektor, illetve a kereskedelmi a megfigyelő központban, most ez attól függ, hogy a kalózkodásról miként, milyen döntés születik, tehát arról van amiről önök is beszélgetnek. Ettől függ majd, hogy milyen arányban lesznek, vesznek részt a megfélő központban a magánszektor, illetve a kereskedelmi szektor képviselői. Jelenleg sajnos a titkárságnak nagyon korlátozottak a forrásai, Egyébként a megfigyelő központtal kapcsolatban azt is javasoljuk, hogy a parlamentnek is legyenek tagjai a megfigyelő központban, hiszen ez egyfajta kapcsolatot jelent a jogalkotóval. Ez mindenképpen elősegíteni a munkáját. Hogyha bármilyen konkrét kérdésük van, akkor szívesen válaszolok erre. Aztán a kalózkodás ugye ez egy nagyon általános terminus, és gyakorlatilag mindenre alkalmazható. Nem tudom, hogy pontosan mire utal a jelentéstevő, az engedély nélküli sokszorosítással lehet, hogy egész egyszerűen a kalózkodás szót akarja gyengíteni, mint egy a fullánkot kihúzni. Talán erről van szó. Köszönöm szépen. Sie haben, Herr äh, Sie haben die Belseven úr nem válaszolta meg azt a kérdést, amit eh, igazából mindannyian felvetettünk. Miért teszik meg a második lépést az első előtt? Miért nem foglalkozunk először a copyright irányával, és miért nem tesszük meg utána a többi lépést? Mi ennek az oka? I think to put it from an Nézzük ezt időrendben. Most először is a megfigyelő központot találtuk ki, arról született először döntés. A két stratégia, az IP stratégia, és ez ugyanazon a napon, ugyanazon a, ugyanazon a napon született erről döntés a bizottságban. Tehát nem arról van szó, véleményünk szerint, hogy fölcseréljük a dolgok sorrendjét. A megfigyelő központtal kapcsolatban többször elmondták azt, hogy, hogy a jogi szolgálat is elláthatná ezt a monitorozó feladatot. A lényeg szerintem azonban az adatgyűjtés, és ez a jogok, az engedély nélküli sokszorosítás kérdésében is segítséget nyújtana úgy érezzük, hogy jelenleg nincs megfelelő információnk azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékonyak a tagállami jogszabályok, illetve intézkedések. A célja a megfelelő központnak az lenne, hogy pontosan ezt az információ hiányt pótolja. Ennél jobb választ nem tudok adni. Köszönöm. Hey, once again Sabine Verheyen. Még Sabine Verheyen. Streichen, es geht. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni. Nem arról van szó, hogy jogalkotói javaslatokat megelőzzünk, megelőlegezzünk, vagy elő, előírjuk azt, hogy hogyan kell valamit ellenőrizni. Itt arról van szó, hogy már van egy ilyen megfigyelő központ, amelynek megvan a struktúrája, és az a feladata, illetve nem tudja elvégezni a feladatát a most meglévő munkatársaival. A kapacitások ezen a területen összeillesztik a már meglévő megfigyelő központi e, tevékenységekkel, és ugye szinergia jön létre. Most az, hogy itt e, büntető, bűn, e, bűnözési jellegű, szektor, ö, jellegű kérdésekkel is foglalkoznak, vagy nem, az nem lényeges most. Azt, hogy összevonják ezt a központot ezzel a hivatallal, ez nem jelenti azt, hogy a copyright kérésekkel nem foglalkozhatnánk, most csak arról van szó, hogy szükséges-e bizonyos területeken aktívá válni, vagy nem. Tehát először is tudnunk kell azt, hogy miről is beszélünk, ahhoz, hogy ezt a megfigyelőközpontot elemezni tudjuk. A módosítások, például a tízes módosítás az adatgyűjtésről szól. Itt volt egy hiba volt, a kutatás szónak ki kellene, a researchnek ki kellene ebből kerülnie, de valóban információkat kell gyűjteni, illetve kutatást kell végezniük, de nem tudományos szempontból elnök asszony, akkor ezzel lezárjuk ezt a vitát. Mindenki, aki szeretne módosítót benyújtani, az október 13-áig, tehát a jövő hétig ezt megteheti. Gondoljanak arra, hogy van egy olyan rendszerünk, amelyel tároljuk a módosítókat, tehát remélem, hogy tudják, hogy ez hogyan működik. Tehát október 13-án téli 12 óráig lehet beadni a módosítókat, november 10-én szavazunk a kérdésről, és az illetékes szakbizottság decemberben fog a végső jelentésről szavazni. Rendben, akkor következik a hatos napirendi pontunk, a gazdátlan művek engedélyezett felhasználása. Ismételten Szabina Fer helyen kapja meg a szót. Tessék! Itt valóban tartalmi vitáról van szó, nem pedig egy formális vitáról, nem arról van szó, mit kell megfigyelnünk, arról van szó, hogy hogyan lehet a gazdátlan műveket, amelyek nagyon fontosak az európai kultúra szempontjából, hogyan lehet ezeket rendelkezésre bocsátani és előrhetővé tenni. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy legyen egy irányelv az Európai Parlament és a tanács közreműködésével, hogy ez alapján lehessen a könyvek, újságok, különböző termékek elérhetős, elérhetővé tenni. Tehát ezek olyan termékek, ahol van szerzői jog, viszont az eredeti szerző nem felelhető, nem felelhető az, hogy kinél van ez a jog. Az elnök megszakítja a felszólalót, hogy beszéljen lassabban. Tehát ezeket a műveket megfelelő jogi keretbe szeretnénk helyezni. Az EU tagállamai, illetve az 500 millió állampolgár ennek hasznát élvezhetni akkor, hogy ezek a művek elérhetővé válnának. A digitalizációja során a műveknek azt jelenti, hogy az Európai Unió kulturális örökségét ápoljuk. Nagyon sok ilyen termék a könyvtárakban, az archívumokban van, és nem elérhető az állampolgárok számára. Ezért nagyon fontos mindez az európai kultúra sokszínűségének megőrzése szempontjából, és ezért kell ezeket elérhetővé tenni, és a tervezett irányelv segíthet az állampolgároknak abban, hogy jogi szempontból megfelelően és határokon átnyúlóan elérhetővé váljanak ezek a művek. az olyan műveket is digitalizálni lehet majd, ahol már nem elhetőek azok, akik a szerzői joggal rendelkeznek, és ezáltal is növelhetnénk az Európai Unióban a kulturális sokszínűséget. Főként a sajtó, illetve a nyomtatott szektorra támaszkodik a javaslat, viszont nem csak a könyveket, az újságokat kell figyelembe venni, hanem ki kell terjeszteni a hatályt a digitális könyvtárak ugyancsak európai szinten elérhetőek, és ezért nagyon fontos az, hogy EU szintű szabályozás jön létre. Ezért a jogalkotóknak figyelembe kell vennie az ismert és nem ismert szerzői joga rendelkezőket is. Előfordul az is, hogy például filmek, dokumentumok esetében akár több tucat jog tulajdonos is létezik. Amennyiben a jogtulajdonos elérhető, ezek a termékek digitalizálhatóvá válnak. A dokumentációk során például, hogyha egy fotónál nem elérhető a jogtulajdonos, és nincs utódja sem, akkor az ilyenfajta dokumentációkat nem lehet elérhetővé tenni, tehát az ilyen területen mindenképpen megoldást kell találnunk, és a filmek esetében például akár 20-30 jogtulajdonos is lehet, és ha nem mindenki elérhető, akkor is elérhetővé kell tenni a terméket. Nagyon fontos az, hogy gondosan járjunk el a kutatások során, tehát magas technikai szempontú szintű kutatást kell elvégezni. Gyakran ez nem kivitelezhető a nagyobb archívumoknál, a kisebbeknél meg pláne nem, és ezért a jogkezelő szervezetek szerepét is felvetettem, akik nagyon sokat segíthetnek. Úgy vélem, hogy mindenképpen ezt opcióként kell kezelni, a jogkezelő szervezeteket tehát be kell vonni ebbe a folyamatba annak érdekében, hogy a kisebb, de akár a nagyobb kulturális intézmények is elvégezhessék ezt a munkát, ezt a kutatói munkát. Ahogy mondtam, néhány módosítást már megfogalmaztam. Örülnék annak, hogyha további ötleteket kapnék a kollégáktól, a fő pontokra koncentráltam, amelyek ahhoz vezetnek, hogy ez az irány valóban kezelhető legyen, és nem utaltam itt a félig gazdátlan termékekre. Köszönöm. Vielen Dank, Sabine. Frau Kammer-Ebert. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eh, gyorsan meg tudunk állapodni ebben a kérdésben Szabina Ferhelyennel, ami a módosítókat illeti. Szeretnék néhány pontra utalni. Úgy gondolom, hogy a bizottság megközelítése mindenképpen üdvözlendő. Józan megoldásokat kell találnunk, biztosítani kell azt, hogy ez, ezek a termékek elérhetővé válnak a nyilvánosság számára, anélkül, hogy a jogok problematikája felmerüljön. Itt főként a nyomtatott termékekre koncentrálnak, ez a javaslat nagyon jól is meg is felelnek ennek a területnek. Például egy könyv esetében csak egy szerzőt, egy szer, tulaj, jogtulajdonost kell uh, megtalálni, viszont a film esetében sokkal uh, több ilyen jogtulajdonos lehet. Például a német köztévénél azt mondták nekünk, hogy egész 300 millió óra uh, különböző program le- lehetne elérhető Tehát egykora mennyiségű filmnél kellene ezt tisztázni, hogy kik a jogtulajdonosok. Ehhez a német köztévénél 400 plusz munkatársra lenne szükség. Ez csak egy durva becslés, tehát mégis ez egyetemű teszi azt a dimenziót, hogy ez a diligent search, az audiovizuális termékek esetében ez nem kivitelezhető. És az archívumokban óriási kincsek rejlenek, amelyek többletértékkel rendelkeznek, és ezek gyakran nem elérhetőek a nyilvánosság számára. Az audiovizuális termékek esetében egyszerű modellre van szükség, és az Extended Collective Licensing, licensing Systemet kellene alkalmazni itt, és nagyon fontos az, hogy gyorsan járjunk el, hiszen szeretnénk gyorsan az archívumba elmenni, és gyorsan elérni az anyagokat, és nem szeretnénk 20 órán át a jogtulajdonosok után keresgélni. Tehát mindenképpen egyszerű megoldásra van szükség, és ezért kell megállapodásra jutni a jog kezelő szervezetekkel, és hogyha esetleg eh, később megjelenne a nyugtulajdonos, akkor vele is megfelelő meglepodást lehetne létrehozni. Ez eh, által a, az archívumok is elhetővé válnának a közvélemény számára, és a jogtulajdonosok is eh, megkapnák a saját jogukat. Tehát úgy gondolom, hogy ezen el kell gondolkodnunk, és az úgynevezett diligent search másképp kellene kialakítani, illetve úgy kellene ezt lehetszerűsíteni, hogy ezek az archívumok valóban elérhetővé váljanak. Köszönöm, Frau Paledelli. Nagyon szépen köszönöm, következő hozzászólót hallgassuk meg. Αν ορφανά είναι μόνο αυτά των οποίων δεν γνωρίζουμε το 100% των κατόχων δικαιωμάτων του, ή είναι και εκείνο τον οποίο έχει λήξει. Köszönöm szépen. A, gond, a gazdátlan művek az a művek, amelyeknek nem pontosan ismerjük a gazdáját, és ugye bővebb ismereteink csak az utóbbi 50 évről vannak. Jogi szempontból eléggé tisztázatlan a helyzet. Még egy kérdésem lenne. Kaphatnánk-e arra választ, hogy mondjuk egy kép esetében, amiért valaki kifizetett, amit valaki megrendelt, most ennek ki a jogtulajdonosa? Ő, vagy a fotográfus? A megrendelő ugye nem csak egy személy lehet, hanem lehet egy, egy újság is. Vajon ez egy, új, egy újság, vagy egy ö, magazin lehet-e jogtulajdonosa akkor ennek a, ennek a fotónak vagy fényképnek? Nos, véleményem egyezik a kollégáméval, hogyha nem rendezzük a sorokat, és nem fogalmazunk tisztán, akkor nagyon nehéz lehet egy vége, végleges szöveget elfogadni. Köszönöm szépen, három rövid kérdésem lenne. Az első, az, hogy azt vettem észre, hogy a megfogalmazás egyre változik. Az elérhetővé tételnél kezdődött, utána pedig az információ kommunikálása vagy kommunikációja lett a végleges változat. Nem tudom, hogy ez csak fordítási kérdés, vagy tartalmi kérdés, a make available vagy a holland változat, vagy a kommunikálás között mi a különbség? A második kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet az biztosítani, hogy a régi és jelenleg használaton kívüli művek is beleessenek ebbe a körbe, tehát hogy ahhoz is hozzá lehessen jutni, a nyilvánosság hozzájuk férhessen ezekhez. Aztán a magánfelek szerepét hogyan látja, hogyan fognak ők közreműködni a digitalizálásban, illetve a gazdátlan művek sorsában. Köszönöm. Trüppel asszony. Ja, vielen Dank. Ich möchte erst noch mal kurz... Äh, Nagyon szépen köszönöm. A bölcsek tanácsa foglalkozott ezzel a kérdéssel, hagyj jelezzem ezt is, és az ajánlásukban felénk és az Európai Bizottság felé azt jelezték, hogy jogalkotási aktusra van szükség, még nem tartunk itt ugyanakkor. És az a google kapcsolatos bírósági határozat, ugye megszületett, és előtte meg volt a New Yorki bírósági határozat. Szóval amióta ezek megszülettek, azóta Google nem tehet meg bármit. Ezt is tartsuk azért szem előtt ez mindenképpen meghatározó keretet kell, hogy adjon a gondolat menetünknek. Ami továbbá kiemelendő, az az, hogy egy korrekt feltérképezésre van szükség. Nem szabad, hogy megkérdezzük a szerzői jog intézményét, és észszerűen kell, hogy fellépjünk. Együtt kell dolgozunk a jogkezelő szervezetekkel, csak úgy, mint a felhasználási joggal foglalkozó intézményekkel, de az is biztos, hogy hozzáférhetővé kell tenni ezeket a művőket, mert hogy itt most akár könyvtárjállományokról van szó, akár rádiófelvételekről van szó, eléggé egyszerű megoldásokat kellene találnunk ahhoz, hogy a publikum hozzájuk férhessen. És ahogy kolléganőm is mondotta, teljesen egyetértek azzal, hogy az audiovizuális művek esetében az lenne kívánatos, hogy egy kollektív engedélyezéssel tudjunk eljárni, máskülönben túlságosan költséges lesz a megoldás. A, egy olyan megoldás tehát keresendő, keresendő tehát, amely igazán pragmatikus. A származási ország elvét is hagyanítsen meg, tehát azon országét, ahol kiadták eredetileg a művét. Azt hiszem, hogyha ebből indulnánk ki, ez is egyszerűsíteni a folyamatot, és eléggé észszerű eljárást tenne lehetővé. Aztán, hogyha mégis van szerző, akkor az jelentkezik, és ahhoz, hogy a logikai lánc teljes legyen, ahhoz szükség lenne arra is, hogy mindegy fajta elővásárlási joggal, vagy előjelentkezési joggal rendelkezzenek az érintettek. Azt hiszem, hogy ez is fontos szempont, és ne feledkezzünk arról se meg, hogy ezek kiedzési jövedelmeket is biztosíthatnak, és még egy másik szempont. Arra van szükség, hogy az adatokat az unió szintjén tudjuk hozzáférhetővé tenni integrált módon. Kiemelendő még az is, hogy el kell kerülnünk a jövőben, hogy újabb és újabb árva művek szülessenek, vagy gazdátlan művek szülessenek. Éppen ezért mindenképpen arra van szükség, hogy nagyon gyors legyen az eljárás a regisztrálás tekintetében, az újabb és újabb művek születésénél, azért, hogy méltányosan, igazságosan tegyük lehetővé ennek a témának a működését. A jogalkotásnak is ezt figyelembe kell vennie. Elnök, köszönöm szépen, megadom a következő. Szóval nagyon érdekes a vita, és nagyon eh, építő hozzászólások hangoztak el azonban egyelőre még, egy még nem volt szó, szóval ami engem roppantú érdekelne, nevezetesen az, hogy maga a szöveg úgy szól, a szándék arra irányul, hogy annak megállapításához, hogy egy mű árva műe, gondos kutatást kell végezni. Ennek során olyan nagy ráfordítást igénylő kutatásról van szó, amelyet a legmagasabb technikai és tudományos szinten kell végrehajtani azonban arról még nem esett szó, hogy ezt a kutatást, ezt kivégzi, és ami a legfontosabb szerintem, hogy miből. Eh, én erre a kérdésre szeretnék választ kapni elsősorban. Köszönöm. Kolléga vicepresident Elhó. Kiitoksia, Alelnök úr. Esittelijä toi aivan oikein esiin, että eri valtioilla on tässä tälläkin toimialalla jo omia ratkaisujaan – Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon sok tagállamnak már megvan a saját megoldása, legalábbis Finnországban, illetve a Skandináviában ez már így van. Ezeket mindenképpen védeni kell. Északon még jelenleg is fejlesztik a rendszert, és azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Az, sikeres ez a rendszer, legalábbis az eddigiekben annak bizonyult. Egy részletre szeretném most felhívni a figyelmet a 15-ös módosításra. Tűnhet jelentéktelen kis módosításnak a, e, ez a ez a módosítás, e, ugye két szó kivételéről van szó, vagy törléséről van szó, de a, e, számunkra ez fontos lehet. Sì, mm, credo che questo è un tema effettivamente eh, complesso. Köszönöm szépen, a helyzet valóban bonyolult. Kammer Évert asszonya értek egyet, ehhez szeretném azt hozzátenni, hogy az európai könyvtár rendszer a 2005-ös digitalizáció után arról számolt be, hogy hihetetlenül magas költségeik vannak a szerzők után való kutatás nagyon sokba kerül számukra. Különböző archívumok, könyvtárak, illetve hát közszerveket sújt ez a probléma. Azt hiszem, hogy itt közszervekről van szó, tehát állami szervekről. Ők azt szeretnék, hogyha kivételt képeznének, tehát kapnának egy kivételt, annak érdekében, hogy ne sújtsa őket ez a szerzők felkitátására vonatkozó kötelezettség. Ez nagyon költséges, és rendkívül hosszadalmas folyamatról van szó. Itt olyan gazdátlan művekről is szó van, egyéb, szó van egyébként, amelyek már régóta nincsenek forgalomban. A második dolog a kollektív jogokról szól ez. Szeretném, hogyha egy kicsit bátrabb lenne a jelentéstevő asszony, van a különböző elveink, ezeket kéne bevasalni a jelentésben. vagy egyesülre van tehát szükség a szerzői jogok, illetve a hozzáférhetővé tétel között. Tudjuk, hogy ez a legfőbb gond. A könyvtárakban azonban nagyon sokszor olyan művek vannak, amelyek már nem forognak közkézen, lehet, hogy megkülönböztetést kéne alkalmazni ebben a, ezen a területen. Aztán még egy dolog, másik megkeresés. Kérdés, hogy pontosan eh, technikailag milyen módon valósítják majd meg a tagállamok a digitalizációt. A kolléga említette azt, hogy hogy olyan eh, intézményeket kell támogatni, kulturális intézeteket, akik erre érdemesek. Kérdés hát az, hogy hogyan működik majd ez, mi lesz a kapcsolata a digitalizációval foglalkozó cégek, illetve ezen támogatásra érdemes intézmények között. Azt gondolom, hogy néhány módosításra van itt szükség. Tehát kérdezem én, hogy mi lesz ezen a területen a magán, illetve a közszféra szereplőinek pontos feladata. Köszönöm. Kolléga Bellinger. Bellinger úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a Júri Bizottságban is dolgozom, ahol szintén felmerült ez a kérdés, sőt, a Júri Bizottság ennek a kérdésnek a fő illetékese. Ott is és itt is elmondok egy dolgot. Nagyon fontos az, hogy a szerzőket a szellemi tulajdonokkal, rende, tulajdonjogok birtokosait megfelelően kárpótoljuk, illetve jutalmazzuk, honoráljuk. Sok esetben azonban, hogy nem ismerjük a szerzőt. A javaslatban a javaslat alapján akár a halottakat is honorálni kéne, tehát az elhunyt szerzőket is. Illetve egyfajta nyomásgyakorlásról olvashatunk itt, hogy ez megtörténjen. Nos, szerintem az Európai Parlamentnek az az érdeke, hogy ezek a művek a lehető legjobban hozzáfér, lehető legnagyobb módon hozzáférhetőek legyenek. Ide tartoznak azok a művek is, amelyek már nincsenek forgalomban. Egyébként vannak olyan, vannak olyan szerzők is, akiket nem érdekel a jogdíj. Ők inkább azt szeretnék, hogyha minél inkább hozzá, minél jobban hozzá lehetne férni az ő műveikhez. Egyébként a szerzők felkutatás egy rendkívül problematikus tevékenység, és a könyvtárak nem is rendelkeznek az ehhez szükséges feltételekkel. Az északi államokból látható az is, az a példa is, hogy a ö, joga, hogy a de jogkezelő szervek is segítenek ebben a kutatói munkában. Nos, a kulturális bizottságban is elmondom azt, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot mindenképpen módosítani kell. Hogyha leragadunk itt, akkor a digitalizáció nem valósul meg, ezért ezen műveknek a közé tétele a jobb hozzáférhetőség sem valósul meg. Az a mániája ennek a javaslatnak, hogy minden műnek van gazdája, van egy szerző valahol, akit fel kell kutatni, de ez nem minden esetben van így. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bellinger úr. Minden, amit elmondott, illetve sok abból, amit elmondott, azt már elmondtuk a vita elején, de hát most ezt akkor megismételtük. Tudom, hogy másik szakbizottságban volt. Most szeretne beszélni Verhelyen azt, hogy a bizottság után? Oké, okay, akkor most. Csak röviden szeretnék kitérni néhány pontra. A jogkezelő társaságok lehetőséget képeznek, nem kötelező őket használni. Egyfajta védelem az intézmények számára, amikor jogokról van szó, itt azt mondhatják, hogy költségmentesen digitalizálják eh, a termékeket, és eh, itt valóban a jog eh, tulajdonosok kapcsán nem biztos, hogy hallottak, lehet, hogy élnek, de lehet, hogy vannak örökösek is. Amíg tehát érvényes a copyright, azt addig át is lehet örökíteni, Tehát egyéni jogokat is védeni kell, tehát ezért kell egy kiegyenlített megközelítés és megfelelő jogbiztonság. Ez a célja a javaslatnak. Tehát egy intézmény, amely digitalizálni szeretné bizonyos tartalmakat, eldöntheti, hogy megkeresi a jogtulajdonosokat, vagy vagy megkér erre jogkezelő szervezeteket. A kommunikálás vagy elérhetővé tétel ennek kapcsán meg kell említeni a making available, vagy elérhetővé tenni kifejezést is. Például itt a webstreamről is szó lehet, különböző kérdésekről van szó, amelyeket részletesen már megvizsgáltak, illetve ezekről még a további folyamat során még beszélhetünk. Elnök, hárman érkeztek a bizottságtól, kettővel többen, többen vannak. Azt kérem, hogy egy ember beszéljen. Öné a szó, asszonyom. Nem tudom, hogy a... Ki nem tudom, hogy bemutatkozom. Ön a Fernandez asszony, vagy Esteva? The unit of the copyright unit in Digimark. Okay. And my name If you are Head, you have... Nem, én vagyok az osztályvezető. Hát ha ő az osztályvezető, akkor beszélhet. Pedig mind tudtunk volna beszélni. Köszönöm szépen. A mart tól érkeztem, mi vagyunk eh, az illetékesek ebben a témában. Eddig a tanácsra egyeztettünk, most pedig a parlamenttel próbálunk egyeztetni, hogy a gazdátlan művekre vonatkozó jogszabályról, jogszabályban dűlőre jussunk. Nos, elhangzott, hogy hogy ne felejtsük el, hogy mi ennek a jog, jogszabályjavaslatnak, jogszabályalkotási javaslatnak a kontextusa. Ez nem a semmiből jött, hanem egy rendkívül hosszú egyeztetési folyamat eredménye a könyvtárokkal, a filmörökség intézmények, intézetekkel, a jogtulajdonosokkal, az Európeánával és az európai Parlamenttel való egyeztetés eredménye. Ez a parlament kérte fel a bizottságot arra, hogy javaslattal álljon elő, melyben, amely megoldja a gazdátlan művek sorsát. Ezt próbáljuk most elérni. Tehát nem a kollektív menedzsmentről, a kollektív jogdíjakról van szó, nem olyan szem, személyeket kívánunk honorálni, vagy jogdíjban részesíteni, akik már nem élnek, nem. Olyan kulturális örökség sorsáról van szó, amely az európai intézményekben van meg. Azt hiszem, hogy ha ezt figyelembe vesszük, akkor értjük is, meg is érthetjük a mechanizmusunkat. A használatot kell előtérbe helyezni, a fi- dokumentum, esetében, például a második világháborús dokumentumfilmek esetében, vagy, vagy ö, olyan művek esetében, amelyek már régóta nincsenek forgalomban, senki nem kér jogdíjat. hogyha kulturális intézmények, intézetek gondos keresést kezdeményeznek, mégpedig jó hiszemben, nem, tud, nem tudják fellelni a szóban forgó szerzőt, vagy jogtulajdonost, így aztán, és ilyen körülmények között használhatják ezeket a műveket. Tehát azt mondjuk, hogyha nincs meg a szerzői jogtulajdonos, akkor ezeket az intézményeket fel lehet jogosítani arra, hogy használják a műveket, anélkül, hogy ezért fizetnének bármit is. Tehát a kulturális intézmények érdekét kell előtérbe helyezni, hogyha közben, időközben felelik a jogtulajdonost, akkor nyilván valamilyen módon jogdíjat kell neki fizetni. Most nézzük a könyvek esetét. Most már nagyon gyorsan föl lehet lelni egy könyvnek a könyvszerző jogának tulajdonosát, ez korábban lassabb volt. Aztán, ha a filmörökséget kezelő intézményekkel tárgyalunk, ők azt mondják, hogy a gondos kutatásra, kutatást ők végzik el, és így van egyfajta jogbiztonságuk is, hiszen tudják, hogy milyen anyaguk van, mit, mivel dolgoznak. Azt gondolom, hogy ki kell ezt emelni tehát, hogy jogbiztonsága lesz, jogbiztonságot fognak élvezni tehát ezek a kulturális intézetek. Ez nem jelenti azt, hogy az összes lehetséges engedélyezési megoldást, amely tagállami szinten létezik, ez helyettesíti. Nem. hogyha a gazdátlan mű státuszt akar valaki elérni egy bizonyos mű esetében, akkor ezt megteheti a különböző lépések betartásával, és használhatja ezt a művet. De az engedélyezés létezik, ezt már említette a fényképviselő is, északi országokban is, vagy Franciaországban és Németországban is, különböző engedélyezési megoldások ezek, de ezek nem a gazdátlan művekre vonatkoznak, hanem a különböző archívumokra, vagy műsorszolgáltatókra vonatkoznak, vagy, vagy forgalma nem, lépő, nem lévő művekre. Tehát itt nem gondos kutatásról van szó. Eltérő tehát a két jogszabály. Itt két különböző mechanizmusról van szó. Hogyha hogyha valaki veszi a fáradtságot és a gond, gondos kutatást elvégzi, akkor használ, felhasználhatja a gazdátlan művet. Ha gazdátlan művek esetében mondjuk 30%-a már forgalmon kívül, akkor megkeres az ember egy jogkezelő szervet, és, és megpróbálok jogdíj használatot, vagy jogdíj szerződést aláírni. Ez egészen eltér attól ez a megoldás, mint hogyha valaki gondos, gondos kutatást vállalna. Két különböző dologról van tehát szó. Ez a rendszer nem folytatása az északi skandináv rendszereknek. Azt hiszem, ez a lényeg. A bizottságnak nincs szándékában az, hogy olyan esetekben is megfizetesse a jogdíjat a kulturális intézetekkel, amikor nincs jogtulajdonos. Ennek semmi értelme. Meg kell különböztetni a gazdátlan műveket, illetve a közszolgá- közszolgálatú, illetve a köztulajdonban lévő műveket. lehet, hogy valaki eh, írt egy művet, aztán később nem tudják eh, földeríteni, hogy ki a szerző, és így hirtelen gazdátlan művé válik a, a mű. A lényeg tehát az egyensúly, a mi megoldásunk nem cseréli fel, nem váltja ki a jelenlegi ö, tagállami megoldásokat. Ez lenne a lényeg. Köszönöm. I have the impression uh, a lot of people would say the same. Mondjő, mondja az elnök. Azt gondolom, sokan gondolják így. Benavar asszony. La présidente, la Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. A bizottság felé fordulok. egy kérdésem. Említ, tette az árvaművek problematikáját, és ennek kapcsán az úgynevezett gondos jogtulajdonos keresést. Mit ért a gondos jogtulajdonos keresésen időben, meddig kell visszanyúlni? Nagyon lényeges kérdésről van szó. Mit értünk ö, ezen ö, fogalom alatt, a diligent search alatt? Osztályvezető asszony mondja az elnök asszony. Thank you, Madam Chairman. Uh... Köszönöm szépen. Nos, mi a célja a gondos, jogtulajdonos keresésnek, a diligent searchnek? Nos, az, hogyha az embernek az az érzése, úgy látja, hogy egy adott mű árva mű, gazdátlan mű, akkor mindenképpen meg kell győződni arról, hogy ez a feltételezés valós-e, helytálló-e. Nem lehetségesre valóban beazonosítani a jogtulajdonost. De előfordulhat az is, hogy a jogtalanos mondjuk beazonosítjuk, de nem tudjuk fellelni. Legyen mondjuk Smith úr által írt könyvről szó, ez példaként szolgáljon most itt, aki Mr. Smith írt egy könyvet valamikor, de azóta, ahogy ezt megírta, senki nem hallott erről az úrról. És eh, talán mondjuk a 60-as években jelent meg a könyve, és azóta ugye kevés időt telt el, lehet, hogy még jogvédett műről van szó, de nem találjuk Smith urat, ugyanis csődbe ment 20 évvel ezelőtt mondjuk a kiadója, és nem tudjuk fellelni a kiadót se, illetve a képviselőit sem. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, és hát ez, es, esetleg egy egyszerű internetes keresés is segítségre vezethet, vagy pedig telefonkönyveknek a fellapozása. Egy biztos, hogy ilyenkor fel kell lépnünk a tagállamokkal együttműködve, más különben a melléklete az irány elvnek beszél erről, és fel kell tárni, hogy melyik a leglogikusabb, magától értető, értendő megoldás. Tehát meg kell keresni a kiadót, aztán ha nem sikerül azt megtalálni, mert hogy elszűnt, akkor a irodalmi műveket kiadó társaságok, tehát szerzői jogvédő társaságokat lehet felkeresni, vagy írószövetségeket, és így tovább, és így tovább. Tehát mindent meg kell tenni azért, hogy megtaláljuk Smith urat. Ezt a fajta erőfeszítést tartjuk lényegesnek, és természetesen ezt az észszerűségnek és a jóhiszeműségnek a jegyében kell kifejteni. Ennek keretében kell ezt a tevékenységet elvégezni, Valahányszor a zárva művekről folytattunk eszmecserét a bizottság kezdeményezésére, mindig ezt így megfogalmaztuk. Köszönöm szépen. Okay. Here we are. Nos, akkor itt tartunk. Zárjuk le ezt a témát. Úgy látom, hogy senki nem akar már beszélni erről. Akkor lezárjuk a módosítók benyújtásának a határideje. Október 12-e, déli 12 óra, mint mindig. Kérem, azt az utat használják, amit a módosító benyújtására választottunk. Úgy gondolom, hogy mindig a helyes úton kell beadni, és az interneten kell beadni a módosítókat. A hetes napirendi pontunk következik, amely nem más, mint Szkáke asszony jelentése, versenyképes egységes digitális piac. Maritje, tiéd a szó. Köszönöm szépen. A Kulturális Szakbizottság véleményéről van szó a bizottsági közleménnyel kapcsolatban, amely a versenyképes egységes digitális piacról szól. Ez része az EU digitális agendájának számos dologról szól, legfőképp arról, hogy a, az állampolgárok számára kevesebb legyen a bürokrácia, a költséget takarítsunk meg a kormányzatok számára, és eh, az információs, kommunikációs technológiák által minden simábban működjön. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos bevonni az kulturális eh, intézmények, oktatási intézményeket ebbe, de nagyon fontos fejleszteni a digitális eh, tudást is azért, hogy mindenki számára elhető legyen az e-kormányzat. Nem mindenki tudja még ezt ma használni. A javaslat másik része az az, hogy be lehessen vonni az állampolgárokat, és hogy az intézményekkel együtt lehessen platformokat kifejleszteni az e-kormányzat keretén belül, és innovatívan lehessen felhasználni az igazgatási információkat, például az egyetemeken, de akár a nyilvánosság esetében, vagy a vállalkozások esetében a kulturális oktatási intézmények bevonása nagyon fontos, és hogyha szükséges, akkor támogatni is lehet őket abban, hogy digitalizáljanak, illetve információkat adjanak közre. Akkor, hogyha olyan információkról van szó, melyek közérdekűek. Van még egy másik ajánlás is, mégpedig az, hogy nyílt forráskódú szervezetek legyenek. And educators, so that students, uh... Illetve, hogy nyílt oktató programok legyenek, és mindenki hozzáférjen ezekhez az információkhoz a lehető legnyíltabban. Utolsóként pedig azt javaslom, hogy mindezek során a digitális ismereteket illeszék be az oktatási rendszerekbe, hogy a lehető leghamarabb eh, megismerkedjenek a fiatalok eh, mindezzel, és eh, megismerkedjenek hamarabb az e-kormányzattal is. Oké. Okay. Vielen Dank, Köszönöm szépen, Maritja. Ki szeretne ehhez hozzászólni? Sabine. Möchte nur kurz nachträglich nochmal. Sabine, támogatnám mindazt, amit eh, Maritja elmondott, főként a fiatalok kompetenciájának építése eh, kapcsán, főként az e-kormányzatot illetően nagyon fontos az, hogy ezt eh, időben a fiataloknak megtanítsuk. Köszönöm szépen, a bizottságnak is szeretném megadni a szót. Joan Gregory Megri. Elnézést, ha rosszul mondtam a nevét, mondja az elnök. Thank you, Madam Chairman. Um, I think, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az e-government uh, osztályt képviselem, az ő képviseletében vagyok itt. Elolvastuk az ajánlásokat. Ezek nagymértékben megfegyelnek annak, amiket mi is, amit mi is szeretnénk elérni az új e-kormányzás cselekvési terven, tehát nagyon örülök nekik. Ami az oktatási részt illeti, azt hiszem nem én vagyok a megfelelő személy arra, hogy ezt kommentáljam, de általánosságban elmondhatom, hogy a mi célkitűzéseinknek ez megfelel. Korábban utaltak digitális készségfejlesztésre. Ezt mi nagyon komolyan veszük, fontosnak tartjuk. A digitális agendában is szerepel ez. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Belen Rabató asszony. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Észrevételem van, és picit aggódom a digitális szakadék miatt szólna arról, hogy a digitális megközelítést megjelenítjük az oktatásban és másút is, de ugyanakkor a lakosságnak van egy része, amely nem fér hozzá a digitális szolgáltatásokhoz, az idősebbekre gondolok. Erre oda kell figyelnünk. Tehát egy dolog, hogy az oktatásban mit teszünk, de azt hiszem szükség van arra is, hogy az idősebb generációk számára is hozzáférhetővé tesszük ezen szolgáltatásokat, a bérből élőkre is gondolok ugyanakkor, de nem csak rájuk, tehát minden olyan sérülékeny és kiszolgáltatott személyre is, akiknek szüksége lenne ezen szolgáltatásokra, ugyanis egyre több olyan szolgáltatás létezik, amely arra kényszerít minket, hogy internet hozzáférésünk legyen, és azt hiszem, hogy ezt külön hangsúlyoznunk kell, mindenképpen tehát az oktatást is kiemelem, és egyfajta nyomonkövetés az idősebb generáció számára is legyen biztosított. Ja, ich kann Ihnen da gerne zustimmen. Ich glaube, dass Abszolút egyetetek önnel. Úgy gondolom, hogy a programjaink, amik elérhetőek, azokat ki kell használni. Például a Grundvik programot főként a fiatal egyetemisták esetében, de akár az idősebbek esetében is felhasználhatóak ezek a programok arra, hogy a számítógéppel megismertessük őket. A gyerekek számára nagyon fontos ez. Vannak olyan gyerekek, akik nem tudják az internetet alkalmazni, mert nincsen számítógépük, tehát sok még itt a teendő. Ami a munkavállalók lehetőségeit illeti, úgy gondolom, hogy a szociális alapból sokat lehet tenni a továbbképzés eh, területén, főként a munkanélküliek esetében, tehát ezen a területen is nagyon sok lehetőség van még, de még többet lehet tenni. A kormányzatokat és a különböző szervezeteket is erre kell eh, ösztönözni. Hagy térek vissza erre az eszmecsere megfogalmazott pontjára. Nem igazán értettem kollega nőmnek a szavait az imént, ugyanis részemről nagyon támogatom a digitális hozzáférést mindenki számára. Azt hiszem ez a demokratikus társadalom működés teszi lehetővé. Egyetértek Sákelszonynak az ezzel kapcsolatos gondolatéval is. Azt hiszem, hogy ugyanakkor az erőfeszítés nem azonos mindenütt, és az is világos, hogy a digitális megoldást nem tekinthetjük úgy, mint a tökéletes megoldás, és biztos, hogy mindig is lesznek olyan emberek, akik nem fognak hozzáférni sohasem a digitális technológiákhoz, és a veszélye a jelenlegi fejleményeknek az, hogy bármilyen pénzeszközöket vetünk be, bármilyen technikai megoldásokat alakítunk ki, illetve a kormányzatok mit indítanak el, mindig is lesznek a lakosságnak olyan szegmensei, akik X, Z oknál fogva nem fognak tudni hozzáférni ezen szolgáltatásokhoz. Többek között a közigazgatási szolgáltatások esetében mi történik, meg az idősek személyek esetében. Tehát tehát gyakorlatilag arra van szüksége egyeseknek, hogy mindenképpen valakit el tudjanak érni, telefonon. És azt hiszem, hogy vigyázat, gondoljunk arra, hogy veszélyt jelent a digitális megoldás, kiváló megoldásról van szó, de nem szabad mindent lerombolni, lebontani, azért, mert a digitális egy ennyire fantasztikus technológia. Nem szabad a gyereket a fürdővízzel együtt kijönteni, sok lehetőség van és hogyha az internetet nem tanulták meg még használni, akkor meg kell tanulni. Hát ez az élethez tartozik, nem... Uh, úgy gondolom, hogy mindenre szükség van a társadalmunkban, de amíg hiányosságok vannak az internet használata kapcsán, itt csak azzal a kérdéssel tudunk foglalkozni, hogy az e-kormányzatnak milyen szerepe van a digitális belső piac kapcsán nem lehet azzal foglalkozni, hogy mit kell még tenni a civil társadalomban ahhoz, hogy fejlesszük a kommunikációt. Itt csak erről a területről van szó, és itt arról van szó, hogy ki fogják használni a belső piac vívmányok, például a fiatalok, és úgy gondolom, hogy ezt a véleményt támogathatom. She was you have not been here. De hát ön nem is volt itt. Mégis hozzá szeretne szólni? Milyen témával kapcsolatban? nem is követte a javaslatot. Be a good teacher, I would say no, but I... Ha jó tanár lennék, akkor azt mondanám, hogy nem szólhat hozzá, de nem vagyok tanár, megadom a szót. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, že som prišla trošku neskôr. Ale ja som sledovala diskusiu online eh, počas... Elnézést kérek, hogy elkésztem. Online igenis követtem a eseményeket, a webstreaminget használtam. Elnézést kérek, hogy nem voltam itt személyesen. Sajnálom, hogy nem lehettem itt. Elolvastam Sáke asszony eh, véleménytervezetét, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitív alakulnak a dolgok ezzel kapcsolatban. Az e-kormányzat projektjét mindenképpen eh, támogatom, ez javítja a polgárok helyzetét, illetve a páneurópai elkormányzat vagy mindenképpen segít a határok eltörlésén is, és segít abban is, hogy mindenki hozzájuthasson a szükséges információhoz. Elnök, köszönöm. Még valaki esetleg? Sáki asszony, tessék. Most lezárná a dolgokat? Igen, mindenkinek szeretnék köszönetet mondani az elgondolásáért, ötleteiért, és ami a demokratikus kockázatot illeti, nos, ennek a véleménynek az a célja, hogy ne demokratikus kockázattal, hanem demokratikus lehetőségekkel számoljon, amelyet, amely a digitalizációból ad, adódhat. A digitális ismereteknek ismereteknek köszönhetően nagyon hatékony lehet az e-kormányzás, ezért is fontos ez, mindenképpen fontos része ez is a szövegnek. Köszönöm. A Libe szakbizottság eh, decemberben fogja elfogadni ezt a jelentést, addig kell nekünk befejezni a mi munkánkat. Október 11-én dél 12 óráig lehet beadni a módosítókat. Hát ennyi lett volna mára. A koordinátorokat itt marasztalom, a többiétől azt kérem, hogy hagyják el ezt a szép termet, holnap 9-kor pedig szavazunk. A koordinátorok itt maradnak. Véronique, euh, Roberto.